Folytatjuk a reggel megkezdett ülést, és ennek keretében az a tisztem, hogy közöljem önökkel a választás eredményét. 701 en szavaztak, 17 érvénytelen szavazat volt. Így az érvényes szavazatok száma 683, vagy 684, abszolút Többség itt a 343 jelentette. A következő képviselők Angelili és a szavazatok 277 szavazatot kapott, Isabel Juma 268-at. Kaminski úr 194-et, Koch Mérin asszony 148-at. Rudi Kraca 355-öt, Lambrinidis úr 348-at, Macmillan Scott úr 237-et, Martinez Martinez úr 330-at, Pitella úr 360-at, Rothbérent asszony 299-et, Racsek Libor 284-et, Schmidt Pál pedig 266-ot. Vidal Quadras 232-t, Diana Wallis 203-at, Wieland úr 267-et. A következő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 11 helyet még be kell töltenünk, tehát második forduló lesz. Ha nincsen senkinek megjegyzése, akkor az első körben be nem került a lelnököket jelöljük a második körben is. Tehát 10 perc szünet után 10 perc szünet után folytatjuk a szavazást. Tehát kérem, hogy ne menjenek el a teremből, mert 10 perc múlva kezdődik a szavazás, addig kiosztják a választó szavazó cédulákat. Kérem, hogy ne hagyják el a termet, legyenek türelemmel, hamarosan megkapják a szavazó cédulát. Koleżanki i koledzy. Kedves kollégák. Folytatjuk a szavazást. Mondjuk ez... And I would like to inform... Folytatjuk a szavazást. Nagyon fontos feladataink vannak, és fontos dologról kell tájékoztatnom önöket. Valószínűleg már most eldönthető, hogy harmadik választási kör is lesz. ma este. Tehát kérem, ne menjenek el, most se menjenek el, meg este se menjenek el, mert harmadik szavazási kör lesz, legkésőbb, főbb, fél nyolckor el kell kezdenünk majd a harmadik kört. Kérem, hogy miközben megkapták a szavazószédulákat, a szavazatszámlálók foglalják el helyüket az urnáknál, kérem, hogy kizárólag ezt a szavazó cédulát használják, amit most kaptak. 11 alelnöki poszt van még, és éppen ezért csak 11 nevet lehet beixelni, aki többet x be, az érvénytelen szavazatot ad le. Tehát maximum 11 nevet lehet megjelölni a szavazó cédulán. A régi szavazó cédulákat megsemmisítették, akinek még van üres régi szavazó cédulája, azt ne használja, csak az újat használhatja. Megnyitom a szavazást ezennel. Member, meet the opposite number 90. Yes, 90. Okay. Uh, what it is? 90. Uh, okay. Okay. Uh, uh, Mr. Colleague Leichtfried, please take the floor. Leichtfried kollégát kérem. Elnök úr, a, mivel részletesen tájékoztatott minket a szabadás menetéről, kérdésem okafogyottá vált. Köszönöm, nincs mit kérdeznem. Dziękuję bardzo. Rendben.